Bene, cari colleghi, allora la seduta è ripresa. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a délutáni üléssel a plenáris, megkapták a tegnapi jegyzőkönyveket, és megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek van-e megjegyezni valója nincsen ebben a pillanatban. Akkor ezennel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Ahogyan a napirendünkön is szerepel, áttérünk akkor a bizottság nyilatkozatára, az Olaszország